alakjára. Kedves kollégák, hölgyem és uraim, péntektől kezdve adatainkat jobban védik a manipulációval szemben, hiszen új adatvédelmi rendelet lép életbe, amelyet az Európai Parlament javasolt. Köszönet minden kollégának, aki ebben a fontos munkában részt vett, főleg az előadónak, Jean-Philippe Albrechtnek tartozunk köszönettel, aki Németországban miniszter lesz, úgyhogy sok sikert kívánunk a következő időszakra neki. Az adatvédelem, adatvédelemre vonatkozó rendelet az egyik legfontosabb olyan jogalkotás, amely az internet ott megszületése óta megszületett. Ez nem csak Európára vonatkozik, hanem az egész világra. Úgyhogy be kell bizonyítanunk, hogy globális normákat tudunk létrehozni, ami a magánszférát illeti Európában, világszinten, minden állampolgára vonatkozóan. Nagyon fontosak az online tevékenységek keretén belül, ahol, amikor bárki használja az internetet, szándékairól egyértelműen nyilatkozzon. Nagyon fontos tehát, hogy a szabályoknak mindenki megfeleljen ezek a szabályok segítenek majd minket elkerülni azokat a botrányokat, amelyek az adatok felhasználásával robbantak ki. A nem engedélyezett adatvédelemről jelentést kell készíteni 72 órán belül. Ezt követik azok a szankciók, azokra vonatkozóan, akik a szabályokat nem tartják tiszteletbe. ez éves szinten 4%-ot képvisel. Ez több milliárd dollárdos értéket képvisel. A parlamentnek nagyon fontos szabálya ez a magánszféra védelme érdekében. Az online tevékenységek az európai állampolgárokkal szemben is rendkívül fontosak a digitális világban, hogy szabályainkat tiszteletbe tartsák. Feladatunk azonban még itt nem ér véget prioritásunk az, hogy a technológiai forradalmat jobban irányítsuk, hogy megfelelő szabályokkal rendezhessük ennek felhasználását a digitális piacon, a felelősségek határozott körvonalazásával. A személyi adatok védelmén túl megfelelő adórendszerre van szükség, a szerző jogvédelemre, illetve a fogyasztóvédelemre is. Köszönöm a figyelmüket! dichiaro ora ripresa la sessione del Folytatjuk az Európai Parlament 2018. május 3-án megszakított ülésszakát. A 2018. május 2-ai és 3. ülés jegyzőkönyve és az akkor elfogadott szövegek rendelkezésre állnak, van valakinek észrevétele, a jegyzőkönyvet elfogadják. A francia hatós